felelős halászati politikák jöjjenek létre. És még egyszer szeretném megköszönni ezt a rendkívül időszerű szöveget. Köszönöm szépen, de van aki asszony, lezárjuk a vitát, és a szavazás pedig holnap délben lesz. A napi rend értelmében Szelavrakosz úr jelentését fogjuk megvitatni, halászati korlátozások és felségvizek, a földközi és a Fekete-tengeren konfliktus megoldás címmel. És már is megadom a szót négy percre az előadónak κύριε επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik az én jelentésemmel dolgoztak. Hála a jó együttműködésnek sikeresen elfogadtattuk a szövegünket méghozzá egyhangúan a Halászati Szakbizottságban. A földközi tengernek egy jó része jelenleg kívül esik a tagállamok szuverén jog fennhatósága alól, ezzel együtt védeni kell azokat a halászati értékeket és a tenger környezetét. Én leírtam a problémát, illetve a jelenlegi helyzetet, és útvonatást kívántam adni a konfliktusok megoldására. Ezen konfliktusok a tengerpartok kezelésével kapcsolatosak. Elmagyaráztam jelentésben azt is, hogy a kiinduló alapunk a tagállamok joga, a nemzetközi jog, és nevezetesen a tenger, az ENSZ tengerjogi szabályozása. A földközi tengerek közül csak három van, amelyik nem írta alá ezt az egyezményt. Izrael, Szíria és Törökországról van szó. Mint ahogy korábban már elmondtam, ez az egyezmény részét képezi a nemzetközi jognak, és ez szabályozza a fenségvizeket, illetve a halászati forrásokat. Az Európai Uniónak alkalmaznia kell diplomáciai eszközeit annak érdekében, hogy valamennyi ország aláírja a, ezt a megállapodást, különösen azon államokra gondolok, amelyek szeretnének az unió tagjaival válni. A ö, ö, halászatnak az ellenőrzése és a halálománynak az ellenőrzése sokkal jobban megvalósulhat akkor, hogyha egy szabályozási keretet alakítunk ki. Tehát a jelentésemmel én azt szeretném szorgalmazni, hogy kizárólagos gazdasági övezetek jöjjenek létre, és szeretném, hogyha a bizottság hozzájárulna ehhez azáltal, hogy útmutatást ad a tagállamoknak. Azt is elmagyaráztam a jelentésemben, hogy mindezt a szubszidiaritás elve alapján kell elérni, mert a tagállamoknak a kizárólagos joguk az, hogy meghozzák a rájuk vonatkozó döntéseket. Köszönöm a biztosnak a hozzájárulását és a bizottság erőfeszítéseit annak érdekében, hogy egy integrált halászati politika valósuljon meg a kék fejlődés érdekében. Továbbá üdvözlöm azt az erőfeszítést itt, amit a bizottság fordított arra, hogy megvizsgálja, hogy a kizárólagos gazdasági övezetek létrehozása milyen költséget és forrásokat igényelne és azzal szeretném zárni, hogy ezeknek az övezeteknek a létrehozása pozitív hatással lenne az Európai Unió számára, azáltal, hogy beruházásokat hozna magával, és a gazdasági tevékenység is kifejlődhetne. Most pedig a spontán felszólalások következnek, és Stil adom meg a szót. Puna i želim u prvom redu pozdraviti rad izvjestitelja. Köszönöm szépen, először is üdvözölni szeretném a jelentés készítőjének munkáját, és két elemet kívánok kiemelni, amelyek szerintem különösen fontosak. Először is a nemzetközi jog tiszteletben tartásáról van szó, amikor a határkonfliktusok keletkeznek a tengeren, úgy, hogy ez egyébként benne van az állásfoglalás tervezet harmadik pontjában. Nagyon fontos, hogy e tekintetben az ENSZ tengerjogi egyezményét vegyük figyelembe, egy ilyen ö, állásfoglalás nyilvánvalóan támogatni fogja a 61-es egyezmény megvalósulását és a jogi alapra támaszkodva a Szlovénia és Horvátország közötti probléma is megoldható. A 15-ös cikk az pedig lehetővé teszi, hogy a kizárólagos gazdasági övezetek megállapíthatóak legyenek, és ezzel ismételten csak megerősítjük az európai elveket, és a döntőbizottság ped, létrehozása pedig lehetővé fogja tenni, hogy adott esetben megvédjük a földközi tengert, és hogy halászani lehessen. Elnök Pikula úrnak adom meg a szót. Hvala lépo. U svom izvješću izvjestitelj Salvarakos ispravno uoča. Köszönöm szépen. Az előadó a szövegében megjegyezte, hogy a teljes forgalom egyharmada a tengerekhez köthető, és hogy ennek milyen komoly következményei lehetnek. A földközi tengeri régióban ezek a problémák oda vezettek, hogy tulajdonképpen mindenki felismerte, hogy a parti területek és a tengeri területek kezelésére integrált politikákat kellene kidolgozni, és én is egyetértek azzal, hogy a konfliktusokat csak így lehet elkerülni. Az Adriai tenger minden egyes területe szinte több flottához is tartozik, ezért a közös kezelés mindenképpen elengedhetetlen a fenntartható politikák érdekében. A tengerparti régiók lakossága folyamatosan növekszik, ennek ellenére viszont vannak olyan szigetek, vagy ezzel ellentétben vannak olyan szigetek, amelyek szinte teljesen elnéptelenednek. Horvátországban tudnék erre példákat mondani. Ezért még egyszer hangsúlyozom az integrált megközelítés fontosságát. A gazdasági tényezőket is figyelembe kell venni, a halászati politikát is, de mindenképpen a helyi lakosságot kell szem előtt tartani gospodine predsjedniče mint horvát eh, iz hrvatske horvátországból érkezem abból az országból eh, jelentős eh, rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a lakosság itt a Éppen ezért a kérdése és a halálománynak a védelme rendkívül fontos számomra. Nagyon örülök ennek az állásfoglalásnak, amely előirányozza hogy megelőzzük a túlhalászását a tengernek. Azáltal, hogy kizárólagos gazdasági övezetet határozunk meg, valamennyi tagállam megvédhetné saját tengerszakaszát. Az országok egy, hogyha a e tagállamok együttműködnek, akkor ez segíthetne csökkenteni a túlhalászást és a nem megfelelő gazdálkodást, és tehetnénk a hosszú távú érdekek irányába. Ezért javaslom, és köszönöm, hogy konkrét dolgokat javasoljanak, például egy állásfoglalást. Köszönöm szépen, Tavasics asszonynak, Sulke asszonyi a szó. Pridružiti svim pohvalama oko ove rezolucije i Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Mindannyian tudjuk, hogy a halászat olyan ágazat, amely képes új munkahelyeket teremteni, és ezen kívül egészséges élelemmel látja el egész Európát. Természetesen oda kell figyelnünk a túlhalászat elleni harcra is. Én egy olyan városból érkeztem, amely az Adriai tenger partján fekszik, nálunk is nagyon komoly problémát okoz a túlhalászat. A halászatra természetesen szükség van, de mindezt sokkal fenntarthatóbb szemszögből kellene megközelíteni. A tengerparti területek kezelését valóban össze kell hangolni a tengeri területekkel és a tengeri erőforrásokkal, a környezetvédelemmel és az urbanisztikai fejlesztésekkel. Közös és stratégiai programra van szükség az egész földközi tengeri régióra nézve, hogy mind a tengeri erőforrásokat meg tudjuk védeni, mind pedig a környezetet meg tudjuk óvni, úgyhogy maximálisan támogatom ezt a szöveget. Milána úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Kiváló munkát végzett Szalavrakosz képviselő, gratulálok neki. A saját kezdeményezésű állásfoglalás mit is jelent, merül fel a kérdés. Az ember abból indulnak ki, hogy az Európai Bizottság egy ilyen állásfoglalást követően talán lépéseket foganatosít, hiszen itt nem jogalkotási dokumentumról van szó. Fontos lenne szem előtt tartani, hogy a földközi tengeren mi is történik. Az elmúlt száz év legviharosabb időszakát éljük a földközi tengeri térségben, és ezek a régiók nagyrészt magukra vannak hagyva. Az európai halászati politika szabályozza ugyan a halászati tevékenységet az érintett országokban, de mindeközben a az érintett országokból csak 18 európai, 14 viszont nem Európai Uniós ország, és ezeknek nem kell betartaniuk az EU-s szabályokat. Úgy gondolom Európának olyan politikát kell alkotnia, amely ezen országokra is kiterjed. Ma szó esett a Mauritániával való halászati együttműködésről, illetve megállapodásról. Itt egy kétoldalú kapcsolatról van szó. Fontos, hogy Európa földközi tenger térségében megállapodásokat kössön és kapcsolatait bővítse, anélkül, hogy csak a fogásokról legyen szó. Fontos, hogy mindenki betartsa, minden érintett fél betartsa az európai szabályokat. Hogyha a Szelefrakosz jelentésben ből kinőne egy ilyesfajta bizottsági kezdeményezés, akkor ezt a parlament mindenképpen támogatná, és ez szolgálná a halászati ágazatot is. Köszönöm. <laughs> Exact, exactement, c'est bien pourquoi Pontosan éppen ezért volt lehetséges ez a kivétel. Most pedig a biztos asszonynak adom meg a szót zárásként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tiszt... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, nagyon üdvözlöm Szelevrekosz képviselő jelentését, és egyetértek a benne foglalt elemzéssel. Mindannyian tudjuk, hogy a tengerek és óceánok erőforrásokat tartalmaznak, növekedési lehetőséget jelentenek, és fontos, hogy fenntartható módon aknázzuk ki a tengerekben, óceánokban tartát, tart, található potenciált. A fenntarthatóság érdekében egy robusztus szabályrendszert kell létrehozni, jó irányítási rendszert, megfelelő monitoring rendszert, ellenőrző rendszert, és fontos betartatni a regionális szinten megállapított szabályokat és a mediterrán, azaz földközi tengeri térségben és a fekete tengeri térségben aggasztó eseményeknek lehetünk tanulni, ezért koordinált, összehangolt európai fellépésre van szükség, el kell végeznünk a házi feladatunkat, saját jogszabályunkat be kell tartatnunk, legyen az a halászat vagy a környezetvédelem területén. De egyetértek Millene képviselővel, igyekeznünk kell elérni azt, hogy a nem EU-s partnereink is ugyanolyan fenntartható úton haladjanak, annak érdekében, hogy mindenkire ugyanazon szabályok vonatkozzanak, így elkerülhetőek lennének a konfliktusok, vagy legalábbis békésen megoldhatók lennének, ha már kialakultak. Ez nem mindig egyszerű. Tekintettel a Fekete-tenger és a Földközi-tenger partvidékére, és arra, hogy nem minden érintett ország EU-s tagállam, és hogy a földközi tengeren, földközi tengeri térségben nem mindenütt ültetik át a jogszabályokat maradéktalanul, fontos, hogy megerősítsük a párbeszédet és az együttműködést, ez az egyetlen út a megfelelő irányba. A különböző többoldalú fórumok, amelyek már léteznek, ilyen például a GFCM, tehát a Földközi Tengeri Általános Halászati Bizottság, valamint az ICAT, és a Barcelona és Bukarest egy, konvenciók már megfelelő irányba mutatnak, ezek nagyon jó kezdeményezések. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió gyakorlatilag már kezdeményezés, magához akadta a kezdeményezést, és megpróbálja a GFCM felülvizsgálatát, átdolgozását előmozdítani. Fontos, hogy javuljon az adatok begyűjtése, ezek ugyanis a megfelelő tudományos tanácsadás alapját képezik, fontos továbbá a regionális mechanizmusok és tervek javítása az illegális halászattal szembeni küzdelemben. Törökország, Oroszország és Ukrajna bevonása is rendkívül fontos a regionális együttműködés előmozdításában. Az Európai Bizottság továbbra is a szerződések őreként lép fel és tárgyalóként Ugyanakkor azonban a tagállamoknak is hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a fenntartható halászat felé haladjunk. A tagállamok például az Európai Bizottsággal karöltve az Adriai tengeren és a Jón tengeren kezdeményezést indítottak el, így sikerült az ezeken területen felmerült aggályokat kezelni. Emellett a kizárólagos gazdasági területek szintén a tagállamok kompetenciájába tartoznak, a tagállamoknak kell a partnerországokkal együttműködniük abban, hogy az erőforrások monitoringját javítsák, valamint a szabályok betartatását és a koordinációt. Nemrégiben készült egy tanulmány ebben a témakörben a Földközi Tengeri Unióra vonatkozóan. Ez is világosan mutatja, hogy milyen haszonnal járhat, hogyha a partmenti országok a tengerjogi, az ENSZ tengerjogi egyezményeinek megfelelően ki tudják bővíteni gazdasági területeiket. Jelen pillanatban azt fontolgatom, hogy útjára indítsak egy olyan kezdeményezést, amely ösztönzi a tagállamokat arra, hogy a lehető legszéles körülben kiaknázzák a kizárólagos gazdasági területekre vonatkozó lehetőségeiket. A, fenté, a annak érdekében, hogy a természeti erőforrások fenntartható kiaknázása történjen meg. Szükség van egy ilyen kezdeményezésre a Mediterrán Unióban. Üdvözlöm a szóban forgó parlamenti dokumentumot, és mindenképpen úgy gondolom én is, hogy strukturáltabb párbeszédre van szükség a harmadik országokkal. Az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a Fekete-tenger és a Földközi-tengeri térségben megvalósuljon a megfelelő kontroll, monitoring és menedzsment. Köszönöm. A vitát lezárom, a szavazásra holnap délben kerül sor. A következő ülésünk holnap reggel 8 óra 30-kor kezdődik és 23 óráig tart a parlament honlapján hozzáférhető a honlapi napirend. Az ülést felfüggesztem, kellemes